Okay, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik uh, az interneten követnek bennünket, az interneten követhető az ülésünk, és uh, azzal kezdeném, hogy fogadjuk el a napi rendet, de azelőtt még szeretnék rátenni a napi rendre két témát. Az egyik a társasutatásokról szóló eredmény elfogadása, a másik téma pedig a 2014-68 EU irányelvvel foglalkozó kérdés. Április 14-én foglalkoztunk ezzel a plenárison, és a 9-es kapcsán a közúti autókra vonatkozó kibocsátás, illetve a turizmus kérdése, ezek is a napirenden vannak. Ez, így el lehet fogadni ezt a napirendet? Igen, köszönöm. Akkor folytassuk az én bejelentéseimmel, és először is az IMCO luxemburgi delegációjára szeretnénk szólni, ezt törölték, ugyanis a politikai frakciók túlságosan kevéssé képviseltették magukat. Ezen kívül szeretném arra ösztönözni a kollégákat, hogy az e-meeting applikációt alkalmazzák, a digitális piac, próbáljuk kialakítani, ezért jó hogyha mi is használnak a digitális lehetőségeinket. Most pedig azzal kezdeném, hogy beszámolnék a triológusokról, illetve a különböző eseményekről, amik eddig történtek. Először is a jegyzőkönyvet kellene jóvá hagyni. Ezt elfogadottnak tekintjük akkor, hogyha senki nem emel kifogást a az április 23-ai INKO ülésről van szó. Nézzük a triológusokat, itt van Katrin. A személyes eh, védőeszközök Katrin, eh, lehet, hogy veled kell megkezdeni. Nem sok mindenről van szó. A gáz berendezésekről a találkozónk megtörtént az első találkozó. A tanácssal, a triológussal, a közötrilógussal fogunk ezzel, be, erről beszélni ismételten. Szerintem jó volt az ülés, meghallgatta bennünket, jó volt az együttműködés, elértünk arra a szakaszra, amikor már nem sok minden választ bennünket részét ebben a kérdésben tényleg nagyon erős megfogalmazást szeretnénk. Bizonyára hallottak arról a két hiogsori gyerekről, akik Görögországban haltak meg egy hotelszobában, mindenképpen fel kell emelni a hangot a, karbon, a szénmonoxid mérgezésekkel kapcsolatban, és nagyon fontos az, hogy a gáz berendezések biztonságosak legyenek, és a detektorok is megfelelőek legyenek a, kar, a szénmonoxid, illetve a e, gázberendezések biztonsága nagyon fontos. Örülök, hogy erről szólhattam. Elnök, köszönöm szépen. A többi jelentéstevőt nem látom, ezért azt kérdezem, hogy bárki ebben a témakörben szeretne szólni személyi védőeszközök, gázberendezések, kábelberendezések. nem vagyok a jelentéstevő a többi jelentéssel kapcsolatban, a személyes őrőeszközökkel kapcsolatban. Itt a dekoratív, illetve a sütő kesztyűk, mosogató kesztyűk kérdésével beszéltünk, voltak kérdések, amiket kizártunk, és elnök asszonyunk, aki a jelentéstevő, kötélpályákkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban bárki szeretne valamit szólni. Lehet, hogy az ott túlő úr lehet, hogy sokkal jobban tudnám a kötélpályákról szólni, mint én, de mindenképpen lépés történt a személyes védőeszközök kapcsán, és köszönöm. Látom, hogy López kollega itt van, kívánne valamit mondani a trialógusról lenne szó. Thank you, President. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Igen. A kötélpályákkal kapcsolatban május 11-én volt már egy triológus találkozó, és voltak módosítók, tárgyaltunk a bizottsággal, a tanácssal, négy nyitott kérdés van, ahol az Európai Parlament a módosítókat, módosítóit képviselőik, a fékező rendszerek, a szankció kérdése, illetve a megelőző elv használata. A tanács a múlt héten új kompromisszumokat küldött át, új megfogalmazás jött létre a fékezőrendszerek kapcsán, itt a technikai semlegességet helyezték előtérbe, és a szankciók tekintetében is egy átfogó rendszer dolgoztak ki. Volt egy módosít, tónk, amelyet kihagytunk, mert egy másik jelentésben ez van. Holnap lesz az utolsó technikai szintű találkozó, és úgy vélem, hogy szinte már meg tudunk állapodni, és lehetséges módon akár már július 11-én véget érhetnek a triológus, a tri, véget a triológus. Vicky Ford, az elnökünk is nagyon sokat tett, annak érdekében, hogy sikerüljön, elérjünk egy megállapodást. Köszönöm szépen, most pedig a szellemi tulajdonjoggal foglalkozó munkacsoporttól fogunk ha- valamit hallani. Vagy ön szeretné még valamit mondani a kötőpályákkal kapcsolatban? Thank you, Chair. I did want to take this opportunity particularly to thank the rapporteur for his support on some of the issues megköszönni a raportőrnek a munkáját, néhány módosító az kompromisszum kompromisszum tárgya kell, hogy legyen. Itt a szankciókkal vannak problémáink. A mi bizottságunk azt szeretné, hogyha a szankciókat erősen megerősítenénk a büntetéseket, ahogy a dolgok jelenleg állnak, van egy erősebb megfogalmazás magában a rendelkezésben is, tehát a cikkben, és a preambulum bekezdésben is erősebb lett a megfogalmazás. Köszönjük, Anderson asszony, és kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához. Stiller asszony a szellemi tulajdonjogok munkacsoport és copyright reform csoportról tájékoztathat bennünket. Köszönöm. Eh, május 13-án eh, és 28-án eh, találkoztunk. A május 13-ai ülésen a bizottság egy beszámolót adott nekünk a kiadás területéről egy elemzést, illetve a szerzői jogok vonatkozásában <clears throat> különösen a zeneipar képviselői részéről egy stakeholder értékelést is bemutattak nekünk. Jó dolog az, hogy az érdekeltek, a stakeholderek azok részt vesznek ebben a folyamatban. Május 28-án egy különösen érdekes ülésünk volt. Az Európai Szakpolitikai Tanulmányok Központja egy tanulmányt mutatott be, az irányelv végrehajtásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó más jogszabályok következményeiről. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez a bizottság köröztetni tudná tagjai körében ezt a tanulmányt, illetve előadást, mert nagyon érdekes eh, volt eh, látni, hogy eh, mi történik szerzőjogok ügyében az egyes tagállamokban. Itt is körvonalazódnak a különböző kultúrák, kulturális felfogások. Az egyik legjobb vita az volt, ami arról szólt, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az általunk elfogadott jogszabályok megfelelnek a jövő kívánalmainak is, illetve a földrajzi blokkolás, a geoblocking Eh, témájában ugye felmerült az, hogy eh, a technológiát végre beéri, befogja a jogalkotás is és hát megismertük azt, hogy mi a realitás a digitális világban. Én persze a kódolást nem tudom szakértői szinten értelmezni, de szeretnék róla minél többet megtudni, illetve, hogy hogyan lehet felhasználni azt a technológiát, amely rendelkezésre áll. Érdekes volt ez. És én különösen hasznosnak tartottam, hogy a tudományos oldalára is rávilágítottak ennek a politikai vitának. Köszönöm, Catherine, van valaki más még ebben a munkacsoportból, aki hozzá szeretne szólni. Persze, az egy jó ötlet, hogy akkor küldjük ki mindenkinek azt az anyagot, amit kaptak a kollégák. Nos, 9.30-kor a szavazással folytatjuk. Érdekes, érdemes lenne ezt megvárni, mert bizonyára érkeznek még képviselők, tehát egy rövid szünetet tartunk 9.30-ig. Köszönöm. Uh, dear colleagues, let's start with the vote. Has everybody the voting card? Kezdjük meg a szavazást. Megvan mindenkinek a szavazókártyája? Rendben. Akkor azt mondanám, hogy néhány EPP kollega nincs itt, mert budapesti bíróülésen vannak, és ezért Gál Perc asszony sincs itt, a jelentéskészítő, őt Seinfeld kolléga helyettesíti. Kíván-e valamit mondani a véleménytervezettel kapcsolatban? a 2015-ös költségvetés és a triallógusra adott mandátum kapcsán nem kíván semmit sem mondani, akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette. Kérem, kollégák, kezdjük meg a szavazást készfeltartással. Egyes mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes, okafogyottá vált, hármas mellette. A kettes nem okafogyott, szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva szerintem. Hármas mellette, ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. Ö, négyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es első rész, részenkéti szavazás van, első rész, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A végső szavazás következik a véleménytervezetről, Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Be, beszámoltuk önt is a szavazatokba, és igennel szavazott, rendben. Az AD-ből egyel többen szavaztak. Meg kell ismételnünk a szavazást, sajnálom, ugyanis az Aldéból egyel többen szavaztak. Megnyitjuk a szavazást. Szavazott mindenki. Mellette szavaz rendben, a szavazást lezárom. Elfogadtuk a véleményt, köszönöm szépen. Most következik most igazából csak támogatásunkat kell adni a, a kísérleti projektekhez, előkészítő intézkedésekhez, ház ezt elfogadottnak tekinthetjük? Valakinek van ezzel kapcsolatban kifogása? Nincs. De rendben, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig buszaj úr jelentéséről szavazunk az Európai Parlament és a Tanács rendelet javaslata, amely az 1007 per 2009-es rendeletet módosítja a fóka termékek kereskedelmének tekintetében. Készen állnak a szavazásra? Rendben. 30-as módosító mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. a 30-as módosítót ellenőrizzük, szavazatta mindenki. Rendben, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elutasítottuk, javítja magát az álluk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító következik mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 9-es, és ez egy név szerinti szavazás. A zöldek kérték a név szerinti szavazást, viszont nem volt elegendő képviselő ehhez, ezért nem lesz ez név szerint. Inta 9 eh, készfeltartása mellette. Ellene szerintem ezt ellenőriznünk kell. Én a 9-es a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Ön is támogatja? Ellene. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os módosító. Mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 37-es, az ugyanaz, ezért nem szavazunk róla. 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor rátérünk a négyes kompromisszumra. Itt részenkénti szavazás lesz, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Inta 14. Inta 14 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 49-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A preambulum bekezdése következnek, tízes módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 11-es, ezek ugyanazok, akkor a 13-as módosító következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta hármas mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük? Rendben, a szavazást megnyitom az Inta hármasról. Még rúzsára várunk. Szavazott-e mindenki az Inta 3-asról? Most az EPP-től szavaztak egyel többen. Hát akkor kezdjük új, újra a szavazást. Ki ne fog szavazni az EPP-től? Oké, okay, rendben. Akkor újra kezdjük a szavazást, kollégák. Megnyitom a szavazást az Inta 3-asról. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. elutasítva, mert két kollega készfeltartása is ellene szavazott. A 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most sok minden fogyottá vált, és a 28-as következik. Nem. Az Inta 5-ös következik. Inta 5 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Végső szavazás. A jelentés tervezetről a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. ketten hiányoznak még. A szavazás lezárom. Elfogadtuk a jelentést. And we congratulate uh, the Most gratulálunk a jelentés készülnek Krisztián Busajnak. Most pedig szavaznunk kell. A fóka kereskedelmről szóló termékek trialógusi mandátumáról mellette. Ezt név szerint kell megtennünk, és megnyitom a szavazást, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat a tanácssal, a fóka termékek kereskedelméről szavazott mindenki. Igen, látom, hogy szavaz. Rendben, akkor lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Thank you. Laura. Now we are going to vote on the Nos, kedves kollégák, akkor most eh, a tanács és parlament határozatáról szavazunk, amelynek célja az interoperabilitás, mint a közféra korszerűsítésének eszköze. Liza Jakonszári a raportőr. Akar valamit mondani? Köszönöm. Csak szeretném megköszönni az árnyék előadóknak azt a konstruktív együttműködést, amit tapasztaltam és azt gondolom, azt remélem, hogy az IZA 2 program az hasznára válik a KKV-knak is és a polgároknak is. Köszönöm, akkor kezdhetjük a szavazást. Az E kompromisszum mellette. E. E kompromisszum. Tehát E kompromisszumos módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 75-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76-os módosító, meg mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Elutasítottuk, bocsánat. 84 módos, 84-es módosító. Az előzőek azok mind nyelvi jellegűek. Tehát, bocsánat, 83-as módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. F kompromisszumos módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 82-es módosító. Ezek azonosak, tehát a 82-es, 84-es és 83-as azonosak, tehát ezekről kell szavazni, külön mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 87-es módosító jön. Bocsánat, 85-ös jön, mondja az elnök mellette az f kompromisszumot már csináltuk. Tehát 85-ös módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 86-os módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 87-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább a 90-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 91-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 15-ös mellette, ellene, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk, tovább ugrunk egy kicsit, 95-ös módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 96-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as a szükségem lenne a szemüvegre, mondja az elnök. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk egy nagyot, a J kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint uh, ugrunk egyet, százas uh, módosító, első megegyező rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A harmadik megegyező rész a százas módosítóban mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 102-es módosító kiesik, 103-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. K kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ugrunk egyet. 111-es módosító következik. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117-es mellette, illetve megfelelő rész mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. Elles kompromisszum, meg, meg módosító mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 121-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 122-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva 123-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva M kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk Ugrunk, következik a 37-es módosító mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 100, bocsánat, 126-os módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 127-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43-as mellette ellene tartó, tartózkodók elfogadtuk. Move to the recitals. Most a preambulum bekezdések következnek. 44-es, 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg. Gépi ellenőrzés következik az egyes módosítóról. Amendment 1. Egyes módosító. Has everybody voted? Mindenki szavazott? I close the vote and it is adopted. Zárom a szavazást, elfogadtuk. mikrofon. Uh, amendment 47. 47-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as e, módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 51-es módosító megfelelő rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 52-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-es módosító következik, megfelelő rész. Nem, a C kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módosító következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. D kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 60-as módosító következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 62-es módosító megfelelő rész mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg, gépi ellenőrzés következik, gépi ellenőrzés a 62-es módosító megfelelő rész. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. It is lost. It is lost. Ezt leszavaztuk, 17-17. 63-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 65-ös módosító, megfelelő rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A 65-ösről gépi ellenőrzést tartunk, megnyitom a szavazást. Which voting is this Do I have the it's your No. Page 9. Yeah. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Uh, now an oral amendment an amendment. Most 66-os módosító következik. Rózsa, tessék felolvasni. Nem szükséges? Ahogy akarja. Ha akarja, felolvashatja, mondja az elnök. Ha nem akarja felolvasni, akkor szavazunk róla. 66-os módosító, az EPP szóbeli módosítójával mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos módosító következik mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 68-as, 69-es azonosak mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 73-as visszavonták, 74-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor, kedves kollégák, köszönöm a türelmüket, eh, hosszú volt a, lavazólista, a lista. Most eh, egy utolsó eh, név szerinti végszavazás következik a vélemény tervezetről, megnyitom a szavazást. A driving economy. The vote is closed. Lezárom a szavazást. The opinion is adopted. Elfogadtuk ezt a véleményt. I congratulate. És gratulálok Liza Jakonszari raportőrnek. Következik a Tarabella jelentés. Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé. A raportőr akar-e mondani valamit? No. No, <laughs> Mr. Tarabella, does you, do you want to say... Tarabella, Tarabella úr szeretne mondani valamit? Nem akarom fenntartani a szavazást, elnök asszony, de megköszönöm az összes árnyék előadónak azt, hogy részt vettek a tárgyalásokon, kompromisszumkészek voltak, jó munkát végeztünk, és nagyon jó hangulatban dolgoztunk. Nagyon jó volt ez az élmény, és szeretném megismételni máskor is. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen, akkor kezdünk szavazni. Kedves kollégák, kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük meg, jó. Megnyitom a szavazást, ellenőrző szavazás a kilencesről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Mellette, ellene. Úgy látom, senki nem szavazik. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 20-ast. 20-as módosító, tehát. Lezárhatom? Elutasítottuk. 21-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös mellette. Ellenőrizzük a 21-est? Akkor megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Has everybody voted? Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben, a 25-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. a Tarabella jelentésről. Mindenki szavazott? Elfogadtuk ezt a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek. we also have... Tisztelt kollégák, egy szóbeli kérdés is van, amelyet el kell fogadnunk, ez kapcsolódik a Tarabella jelentéshez. El tudjuk ezt fogadni? Rendben, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Colleagues, we are... Tisztelt kollégák, még nem zártuk le a szavazást szavaznunk kell a trialógusok megnyitásáról, illetve a trialógus megnyitásáról. A közlekedés és támogatott közlekedés témájában. Lange kolléga, nem tudom, hogy kére szót. Nur ganz kurz, Frau Vorsitzende, ich möchte mich zunächst mal... Először is um, szeretnék um, az elnyék tevőknek, kollégáknak köszönet mondani, nagyon intenzív és rövid tárgyalásaink voltak, és sikerült a harmadik triológuson dőlőre jutnunk, május 28-án is fogadták ezt a szöveget. Nagyon kemény tárgyalások állnak mögöttünk a tanácssal, és összességében sikerült erősíteni a fogyasztóvédelmet, és így a fogyasztókat a jövőben jobban lehet tájékoztatni a jogaikról. Jó az eredmény. Három éven belül ellenőrizzük azt, hogy ez működőképes-e. Azt kérném, hogy az elért tárgyalási eredményt mindenki támogassa. Köszönöm szépen. Mr. Gephardt, you have the floor. Köszönöm szépen a frankcióm nevében a jelentés készítőjénél köszönetet szeretnék mondani a kemény munkájáért. Valóban ez az hogy számunkra is nagyon fontos volt, és csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Nem azért, mert ez nem lett volna jó, vagy nem jól ö, dolgoztak volna ezen, hanem itt a tanács egy teljes blokádot alkalmazott. Úgy vélem, hogy ez nem jó, hogyha a miniszterek újra és újra akadályozzák azt, hogy jobb jogszabályon jöjjön létre a fogyasztók számára. Egyébként a jelentésben sok dolog van, ami jó, és ezt sikerült megszavazni, és ezt a kérdést az elkövetkező három évben majd tisztázni kell, hogy hogyan fogunk tovább lépni ezzel, a click-through kérdésével, de nagyon fontos az, hogy meg kell nevezni azokat, akik akadályozták azt, hogy ezen a területen jobb jogszabályozást tudjunk létrehozni. Mr. Gabber, we very much appreciate. Uh... Köszönöm. Nagyra értékeljük a rugalmasságát. Tisztelt kollégák, megnyitom a szavazást. A az utazási csomagról, illetve a támogatott utazási csomagról elektronikus formában, tehát a trialógus megnyitásáról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. és ezzel ezt elfogadtuk. Tisztelt kollégák, végszavazás következik, egy utolsó szavazás a jogalkotási aktusokról, illetve a korrigendumokról, a 2014 per 69-es dokumentumról van szó, melynek témája a tagállamok jogszabályainak harmonizálása. a nyomás berendezések témájában. Itt is név szerint fogunk szavazni. I open the vote. Nyitom a szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt a korrigendumot ezzel elfogadtuk. Everybody, and now we move to... Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! És akkor folytassuk a vitát, ez pedig a turizmus témája. Grappini asszony a jelentéstevő. A véleménytervezetet fogjuk megvitatni, megadom a szót. Din păcate am uh, fost nevoită să mă limitez. Köszönöm szépen. Elnök asszony, előkészítettem egy véleménytervezetet az IMCO számára. Számomra elég egyszerű ez a dolog, ugyanis a TRAN szakbizottság tagja is vagyok. Meg vagyok arról győződve, és tényleg úgy gondolom, hogy IMCO tagokként nagyon fontos szerepünk van abban, hogy alakítsuk a turizmust, ugyanis ez egy lehetőség Európa számára. Előkészítettem a véleményt, tervezetet, és a turisztikai szektor szerintem nagyon fontos Európa számára, a belső piac számára. Ki lehet aknázni a lehetőségeket arra, hogy új munkahelyeket teremtsünk és beindítsuk a gazdasági növekedést. Ez a vélemény tervezet azt mutatja, hogy az európai Uniónak ki kell használni a harmadik országok potenciáját, ahonnan sok látogató érkezik, és ki kell használni a digitális platformot is a turizmus számára. Nagyobb innovációt kell alkalmazni, ajánlásokat kell tennünk a Transzabizottság számára is. Egy új online applikációra van szükség az Európai Unión belül a fogyasztók érdekében. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa továbbra is fontos turisztikai hely maradjon. A minőséget is javítani kell, több információt kell nyújtani a turisták számára, a fogyasztók számára, és úgy vélem, hogy jobban együtt kell működni a különböző tagállamokkal a turizmus politika alakítása kapcsán, mert azok az országok, amelyek messze vannak Európától, Kína, Dél-Korea, innen nagyon sok látogató érkezik eh, társas utazás formájába Európába. Úgy gondolom, hogy eh, az utasoknak is sok kérdése van a közlekedési eszközökről, a, a hotel lehetőségekről, amelyek fenntarthatóak. Mindenképpen korrekt információkkal kell szolgálni a fogyasztók számára, nem szabad félrevezető információt alkalmazni. Remélem, hogy az info kollégák támogatnak majd, remélem, hogy mindenki számára megfelelő ez a javaslat. Módosítókat is be fogok nyújtani, figyelembe a kollégák ajánlásait, és remélhetőleg a Transzabizottság számára így jó véleménnyel tudunk szolgálni. Olyan javaslatokkal van szó, amelyekkel mi a turizmust még inkább ki tudjuk aknázni Európában. Köszönöm szépen, Grappini, azt, hogy most az EPP egyik jelentéstevője Coelho úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Grappini kollégáknak szeretnék gratulálni a tervezetéért, egyetértek vele, abban, hogy mennyire fontos a turizmus, hiszen ez segíthet az Európai Unió növekedésének kialakításában. Tudjuk, hogy a turizmus nagyon fontos szektor, talán a legfontosabb idegenforgalmi cél Európa a világon. A GDP egy része is a turizmusból származik, és 12 millió európainak van a turisztikához kötődő munkája. valóban eh, nagyon fontos itt a fogyasztó figyelemvétele, ezt Grappini asszony is hangsúlyozta. A technológiai fejlődés a turizmus területén is nagyon fontos. A személyek legnagyobb része már nem a hagyományos eh, utak mellett dönt, vagyis most már inkább online eh, foglalják le a szállásaikat például. Tehát itt figyelembe kell venni a digitális fejlődést, amikor a digitális agendáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük. Új dimenzióról van szó, amelyre fel kell készülnünk. A fogyasztóvédelem a digitális korszakban ugyancsak fontos, ezt is figyelembe kell vennünk itt a szakbizottságunkban. Hadd hangsúlyozzam, és valószínűleg a jelentéstevőnk érti ezt, hogy nagyon fontos figyelembe venni a sérülékeny fogyasztókat, az idősebbeket Európában. Egyre idősebbek azok, akik utaznak, tehát a kor komponest is figyelembe kell venni ennek érdekében, hogy ezeket a személyeket meg tudjuk védeni a fogyasztóvédelmi jogaik gyakorlása kapcsán. Nagyon jó Grappini asszony szövege az EPP nevében. Fogok majd még módosítókat benyújtani, és remélem, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés folytatódni fog, és így az IMCO egy olyan véleménytervezettel szolgálhat, amely a TRAN szakbizottság számára fontos és hasznos lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most még megadom a szót. Az LCR e nevében Dáltor úrnak. Um, I'm speaking on behalf... Köszönöm szépen. Az e ACR, illetve egy Szelék nevében szólok, aki jelentéstevő, és sajnos nem tudott ma eljönni. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy jó a vélemény, tervezet. Egy-két gondolatot, egy-két problémát felvetnék, mint ahogy ez a szokásunk is. Nem túl sokasan súlyosak ezek. Az első a négyes bekezdést érinti, eh, ami az online applikációkat és az utazási térképeket illeti. Úgy felületesen jó ötletnek tűnik, egy kérdésünk van, hogy ezt hogyan fogjuk finanszírozni, illetve ez a finanszírozás valóban hozzáadott értéket képvisele, tehát tovább értékeli, növeli a jelentés értékét. Ugye szűkösek a forrásaink, tehát oda kell figyelnünk a további, a kiegészítő finanszírozási kötelezettségekre. Aztán Szölik úr föl kívánja vetni a következő kérdést. A vízumrendszerek és az adózás témáját, különösen az adózás elég sok tagállamban tagállami hatáskör, tehát erre mindenképpen szeretne rákérdezni, ezt az ötös bekezdést is illeti, ahol, amit szeretnénk ezért törölni. Az Egyesült Királyságból érkezve hangsúlyozni kívánjuk, ugye, hogy nem vagyunk benne a Schengeni rendszerben, tehát a vízumjavaslat igazából, amely a Schengeni zónára vonatkozik, nem érint bennünket közvetlenül, azonban közvetett formában igen hiszen nagyon gyakran nyomás nehezedik ránk, hogy ugyanazokat a szabályokat érvényesítsük mi is. Ezért szeretném föltenni az ezzel kapcsolatos kérdésünket, mert általában mondjuk Kínával kapcsolatban rugalmasabbak a szabályaink, tehát itt, itt hogyan kell majd eljárnunk. Aztán a harmadik megjegyzés. A Közlekedési Bizottságban a Turizmus Task Force tagja vagyok, és az egyik nagyon fontos teendőnk az, az hogy a um, repterek, illetve a légi közlekedőkre nehezedő illetékeket próbáljuk csökkenteni, hogyha valóban fel akarjuk rendíteni a turizmust Európában, és ez nem csak az Egyesült Királyságot érinti, ha megnézzük, hogy milyen adóterhek sújtják a légi közlekedést, akkor azt látjuk, hogy ez nagy mértékben érinti a nehezíti a turizmust, hiszen így ez, ez nem olyan vonzó. Nemzeti szinten tehát szerintem nyomást kellene gyakorolni a repterek adó terhének csökkentése érdekében. Elnök, köszönöm szépen Dalton úr, és Rosfor úrnak adom meg a szót az Alde részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, Maria Grappini nagyon érdekes és jó minőségű munkát végzett, amely kiváló alapot ad a további munkához. Mindannyian egyetértünk a turizmusban rejlő lehetőségek kapcsán. Annyit szeretnék csak mondani, hogy egy olyan ágazatról van szó, amely fejlődik világszerte, és versenyhelyzet van. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy további professzionalizmusra van szükség ebben az ágazatban, annak érdekében, hogy a minőség javuljon a tagállamokban, azonban ez nem csak az IMCO feladata, ami minket illet, ezzel, ezzel kapcsolatban csak két megjegyzéssel élnék, esetleg majd módosító formájában is. A, az első a digitális kérdést érinti, hiszen azt látjuk, hogy ebben az ágazatban lendületes a fejlődés a fogyasztó szempontjából is illetve ez a fogyasztót is érinti. Ezzel kapcsolatban tehát két megjegyzéssel élnék. Egyrészt az Európai Parlamentben a hegemon egységes platformok mellett törtünk láncsát, amely könnyíti a fogyasztók, illetve a felhasználók dolgát. Ugyanez a helyzet a turizmussal. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen a területen előrelépés történjen. Ébernek kell lennünk azonban, hiszen nagy a verseny, nagy a pluralizmus, és itt most a magánplatformról beszélek, Tehát úgy gondolom, hogy a turizmust a pluralizmus fényében kell vizsgálnunk, illetve a versenyképesség fényében. Aztán a második megjegyzés, új gyakorlatok születnek a turizmus ágazatában, ezek pedig kihívást is jelentenek. Például ott van az Airbnb, vagy az Uber. Itt az, a turizmus területén különböző gyakorlatok merülnek föl, ugye magánszemélyeknek adják ki az emberek a lakásaikat. Egyrészt, egyrészt ez egyrészt, tehát hogy egy, egy kapcsolat alakul ki a professzionalizmus és a magánszemélyek ilyen jellegű tevékenységek között. Ezt egyáltalán nem ellenzem, de szerintem ez kihívást jelent, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a kihívásokat megnevezzük és előtérbe helyezzük, mert ugyan kreativitást tapasztalunk, de nagyon fontos, hogy a jogokat azért érvényesítsük és megvédjük Például akkor, amikor magánszemélyek ajánlanak föl turizmus céljából szolgáltatásokat. Oda kell figyelni tehát a fogyasztók érdekére, érdekeire, és ezt mindenképpen hangsúlyozni kell a szövegben, és még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Köszönöm szépen zöldek részéről. Soltész úr következik. Köszönöm szépen elnökasszony. Először is eh, Grappini asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy kidolgozta ezt a véleménytervezetet. Egyetetünk abban, hogy a turizmus nagyon fontos Európa számára, és eh, a jövőben pontosan a turizmusból várható sok bevétel. Ez egy olyan ágazat, amely eh, a gazdaság az európai gazdaság versenyképességét is javíthatja. Ezt az ágazatot számos más szektor is befolyásolja, de szeretnék még egy dolgot hozzátenni. Egyetértek Rapini asszonynal abban, hogy be kell fektetni a turizmusba, fejleszteni kell a turizmust, javítani kell dolgokon annak érdekében, hogy a veszélyeztetett csoportokat meg lehessen védeni. Már beszéltünk erről a társas utazások kapcsán. Ezt a két dolgot összekötve kell egymással látni. A turizmusban a fogyasztók érdekeit meg kell védeni. Úgy vélem, hogy ez a vélemény összefügg azzal is, amit a trialóguson próbálunk elérni a tanácssal és a bizottsággal. Nagyon fontos, hogy Európában a turizmus is fejlesszük, és a fogyasztóvédelmet is. Uh, Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az RT részéről senki nem kér szót, úgyhogy megnyitom a vitát a képviselők, uh, képviselő urak és hölgyekről. Danti úr az első. Grazie Maria Grappini per l'ottimo Először is szeretném megköszönni Maria Grappini-nak ezt a csodálatos jelentést. Kicsit furcsa, hogy Európa harmadik legfontosabb gazdasági társadalmi tevékenységi köre az egy olyan ágazat egyben, amely erős növekedésben van. Ugyanakkor mégsem igazán ismert, és talán nem teljes mértékben megértett az Európai Unióban. Ez egy fontos ágazat. Néhány perccel ezelőtt hagytunk jóvá egy fontos csomagot. Ezt a tevékenységet is valamilyen módon javítani kell. Egy csodálatos kulturális örökség jellemzi Európát, és inkább a jobban fizetőképes turistákra kell koncentrálnunk, valamint a turizmusnak a digitális aspektusaira. Sajnálatos módon túl sok még az akadály. Látjuk azt, és hallottunk arról, hogy nem egységes még mindig a hotelek minősítési rendszere. Egy egyre versenyképesebb turisztikai piacon a magas minőség egyre fontosabb. Az utazóközönség szeretné tudni, hogy mit kap. Az Európai Bizottság néhány évvel ezelőtt egy turisztikai <clears throat> védjegyre tett javaslatot, ami annak idején egy egy önkéntességen alapuló javaslat volt, de lehet, hogy éppen ez jelenteni azt, hogy az európai turizmus egy versenyelőnybe kerül. Mindenképpen fontos, hogy a turisták meg tudják különböztetni a termékeket egymástól, és megkaphassák ehhez a megfelelő információt. Azt gondolom, hogy ez, ezért is fontos ez a jelentés, ezért is támogatom, és ezért fogom e, módosítóimmal már az egyébként is jó jelentést e, megpróbálni tovább javítani. Azt gondolom, hogy e, mélységében kell jobban megértenünk ezt az ágazatot Eblinger pártnak adom meg azóta. Köszönöm szépen, Maria. Nagyon jó ez a tervezet. Úgy vélem, hogy ha körülnézünk itt az Európai Unióban, nagyon szívesen tiszem ezt meg a városokban. Nagyon gazdag a hagyományunk, a kultúránk, a tájkép is nagyon gazdag, és úgy gondolom, hogy ezt még inkább terjeszteni kell az egész világon, hiszen a turizmus egy olyan ágazat, ami rendkívül fontos. Ezt mindenképpen meg kell tennünk, és pontosan ezért ez egy olyan terület, amely nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy itt az ajánlatok minősége magas legyen, és bízzanak az állampolgárok abban, amit ígérnek nekik. Nagyon jó, hogy itt eljárunk ezen a területen. Az is kulcsfontosságú, hogy bízni lehessen azokon, azokban a területekben, és Robert beszélt erről, ahol ezek az új platformok megjelennek az interneten, az új ajánlatok megjelennek, ezek nem mindig jelentenek minőséget, és nemrégiben Németországban, Bajorországban egy eléggé szörnyű tűz ütött ki egy turistaházban, és később kiderült, hogy nem is volt engedélyük hogy itt vendégeket fogadjanak, és hat turista meghalt. Úgy gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Az információk, amit a fogyasztók, a turisták kapnak, hogyha valamit valahol lefoglalnak, azok valóban megbízható információk legyenek, és ebben bízhassanak, és arra hagyatkozhassanak, hogy a biztonságuk garantálva van. Ezért úgy vélem, hogy erről még beszélnünk kell, tanácskoznunk kell erről. És utolsó pontként, amit szeretnék még kifejteni, az az, hogy a munkavállalók biztonsága is rendkívül fontos ebben az ágazatban. A szolgáltatások minősége nagyon összefügg azzal, hogy hogyan bánnak azokkal, akik a szolgáltatásokat nyújtják úgy vélem, hogy erre is rendkívüli módon figyelnünk kell. Uh, thank you, Mrs. Keppert, and now I give the floor. Köszönöm szépen. Adam Seinfeld következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Szeretném csatlakozni azokhoz, akik azt mondják, hogy a turizmus nem igazán van értékelve európai ö, szinten a tagállamokban, ez szerintem igaz, és ez szerintem több okból fakad, de úgy gondolom, hogy ez abból fakad legfőképp, hogy alábecsülik ezt az ágazatot. Ezt láthatjuk az Európai Parlament struktúrájában is, vagy akár a bizottságon belül is. Hogyha megvizsgáljuk ennek a témának a helyzetét, akkor azt láthatjuk, hogy ez a közlekedési főigazgatósághoz tartozik, és ez mutatja azt is, hogyan tekintünk erre az infrastruktúra. A közlekedés az csak egy eszköz a cél eléréséhez, hogy igazából a, a turizmus legfontosabb részét a, a hotelek képviselik. Az infrastruktúra, a közlekedés csak az adott cél elérését szolgálják. Az egész világon, de legfőképpen Európában a hagyományaink, történetünk miatt a kulturális értékeink miatt a turizmus egy iparág. Nem kikapcsolódási szektor ez, de a politikusok is inkább erre csak, mint rekreációra tekintenek. A turizmus azonban másképp néz ki. A politikusok nagy többsége saját perspektívából tekint erre, pedig ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat. Ezért nem járul hozzá a GDP-hez akkora módon a turizmus, mint hogyha ezt inkább tényleg gazdasági szektorként tekintenék, mert még mindig csak rekreációs szektorként tekintik. Úgy gondolom, hogy mindenképpen erre kell koncentrálni, és két elemet szeretnék még gyorsan kiemelni. Vannak olyan problémák, amelyek léteznek, de ezekről nem beszélünk eleget. A fogyasztóvédelem a turizmus területén, én itt a fogyasztókat, én itt a turistákat tekintem fogyasztónak, és a bizonytalan időben a terrorizmus idején, persze ezzel foglalkozunk a tagállami szinten, de szerintem jobb lenne, hogyha európai szinten próbálnunk, próbálnánk meg megvalósítani a védelmet, illetve a mentési módokat a turisták számára, akkor, amikor terrorista támadások áldozatává válnak. Még egy téma, egy kicsit más eh, nézőpont, ez a szakmák, a szabályozott, szabályozott szakmák kérdése a turizmuson belül. Vannak olyan szakmák, amelyek bizonyos tagállamokban szabályozottak, Lengyelországban azonban itt eléggé nagy a deregularizáció, és itt elég sok vadhajtás tapasztalható, főként a különböző turisztikai szakmák szabályozások kapcsán, és ez károsítja az egész ágazatot, és persze így a fogyasztókat is. Thank you very much, Mr. Uh, if I may say two words, my... Köszönöm, én magam is uh, hozzászólnék uh, ehhez a témához. Azt gondolom, hogy turizmus az nem annyira pihenés, nem úgy kell rá tekintenünk, hanem mint inkább a gazdaságunk egyik oszlopára. Emellett óvatosnak kell lennünk, amikor arról döntünk, hogy mi az, aminek Európában hozzáadott értéke van, és mi az, ami nemzeti szinten rendezhető jobban. Például a biztonság kérdése, valamint az ellenőrzések kérdése, a szabályok betartásának kérdése fontos, hogy ez Gebhardt asszony is mondta, de ez igazándiból tagállami feladat. Aztán ami a turisták harmadik országbeli védelmét illeti, az előző parlamenti ciklusban erről volt egy jelentés a konzuli védelem kiterjesztése európai, az európai polgárokra, adott esetben olyan EU-s állampolgárokra, amelyiknek, amely, akiknek nincs ott nagykövetségük. Egyébként vannak olyan tagállamok, az északi országok, amelyek ezt már megteszik egymás állampolgáraiért, azonban szélesebb módon ez még nem működik, mert a tanácsban voltak ellenhangok. Most pedig megadom a szót a közlekedési bizottság képviselőjének. E Köszönöm az előadónak és a bizottság többi tagjának ezt a munkát. Ez egy olyan téma, amit fontosnak tartunk és alá is kell húzni, mint hogy ez meg is történt. Valóban a harmadik legnagyobb európai gazdasági ágazatról van szó, tehát méltó arra, hogy egy véleményt írjunk ebben a témában, ugyanakkor nagyon sok időnk azért még sincs. A turizmus ráadásul egy elég sok mindent átfogó ágazata a gazdaságnak. Valaki 140 fajta turiszt, turisztikai alágazatot számlált össze, amelyek igen el tudnak térni egymástól. Egyesek tényleg nagyon apró piacok, apró érdeklődési területek. Ez a terület ráadásul folyamatosan változik. Én köszönöm a raportőrnek a segítségét, a véleményírónak a segítségét, az általa felvetett dolgokat, beleértve a fenntartható turizmussal kapcsolatos energetikai témájú javaslatokat. Van nekem is néhány veszőparipám, ugye az egyik a minőség, illetve a másik a megbízhatósága a turisztikai vállalkozásoknak, és én úgy gondolom, hogy ehhez támogatni kell ezt az ágazatot. Ez az ágazat is megsínyli a gazdasági válságot, és ezt a területet is jellemzi a KKV-k tevékenysége. Sok a fiatal foglalkoztatott, és sok a női alkalmazott is. Tehát emiatt is érdemes odafigyelni rá. Emellett vannak még olyan kérdések, amelyeket ebben a jelentésben, ebben a jelentésben tárgyalni kell. Egy, egy olyan gazdasági modell kialakítása, amely, amely védelmet érdekel, érdemel, és amelybe beletartozik a magas minőségű turizmus is, mégpedig megfizethető áron. Ehhez például a különböző turisztikai eh, ágazatokban működők eh, képzettségére vonatkozó szabályok felülvizsgálata is szükséges. Szabályozni kellene a különböző szakmai képesítéseket, eh, mert ezek fontosak. Egyébként a tradicionális turisztikai tevékenységek körében is fontosak be kell indítanunk újra növekedésre állítani a turisztikai ágazatot. Vezető régiója vagyunk a világnak turizmus szempontjából. Látjuk, hogy növekszik a vendégek száma, tehát ez folyamatos növekedésben van. Nekünk viszont oda kell figyelni az ágazat egészségének egészségére, mert ez fontos a gazdaságunk szempontjából is. Elnök Grappini asszonynak adom meg a szót, hogy zárja. Raportorilor din umbra și tuturor colegilor care au luat cuvânt. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani azon kollégáknak, akik hozzászóltak. Örülök annak, hogy a tervezetem érdeklődésre tartott számot, és valóban mindenki ezt fontosnak tartja. Remélhetőleg, hogy ez európai szintre kerül, kerül majd az annyi jelentéstevőkkel találkozni, és a módosítók után úgy vélem, hogy ha ezeket megkapjuk, akkor sikerül majd kompromisszumot létrehoznunk. Én szeretnék minden módosítót megtartani, mert minden, ami elhangzott ma, az igaz. Intelligensen kell ezt eh, kezelnünk, és remélhetőleg sikerül minden módosítót jobbá hagyatni a szabadságban. Ez nem egy politikai játszmáról van szó, nem egy frakció szempontjából kell ezt szemlélni, hanem Európa szempontjából, hiszen ez a szektor nagyon fontos. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy új módszerek által, új eszközök által a turizmust lehessen fejleszteni, és hogy új munkákat lehessen teremteni. Itt nem csak uh, arról van szó, hogy nyaralni mennek az emberek, hanem itt uh, kölcsönös uh, megismerésről van szó, kultúra megismeréséről van szó. Amikor Romániában kulturális miniszter voltam, akkor igazából ismételten megismertem a saját országomat, hiszen sokat nem is tudtam a saját országomról. Úgy gondolom, hogy az ányik jelentős tevők is olyan országokból származnak, ahol nagyon nagy kulturális potenciálok rejlenek. Meg vagyok arról győződve, hogy lesz majd egy olyan vélemény, amely mellé mindenki fel tud sorakozni. Remélem, hogy sikerül elérnünk ezt a célt. Az IMCO szempontjából kell megírnunk ezt a véleménytervezetet. Nem a, TRAN nem a TRAN nevében írjuk ezt, az IMCO álláspontjait kell figyelembe venni, figyelembe kell venni azt, ami elhangzott, hogy fontosak a jó minőségű szolgáltatások, a korrekt információ a fogyasztók számára, a fogyasztók védelme. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy még jobban bízzanak az európai turizmusban. Meg vagyok arról győződve, hogy nagyon jól együtt egy tudunk majd működni az ányik egy jó jelentés fog születni, és mindenkinek az álláspontját figyelembe tudjuk majd venni, aki ma hozzászólt. Ez lenne ennek a dokumentumnak a célja, hogyha ez a dokumentum csak megmaradt szavak szintjén, az nem elegendő, de nem szabad, hogy ez történjen. Én a magánszektorban ö, is ö, ö, dolgoztam. Help us all to put uh, the Köszönöm, és remélem, hogy ez a jelentés megadja majd a méltóságot, azt a méltóságot a turizmusnak, amit megérdemel. Akkor most a menetrend. A módosítók benyújtásának határideje június 24-e 12 óra. Köszönöm, ezzel lezárom ezt a vitát a turizmusról, és megyünk tovább. Vélemény következik a szennyező eh, kibocsátások közúti forgalomban. Eh, Rózsa Turund Honstein a jelentéstevő, ez egy envi eh, jelentés. Itt mi most véleményt írunk, Rózsa, tessék. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, több mint 60 módosító érkezett önöktől, mindegyiket megköszönöm. Néhányat nagy örömmel támogatok, de más módosítókról elbeszélgetnék még önökkel. Mint egy 20 módosító, törölni a hatáskörök delegálását a bizottság felé. Már olyan jogokat is elvennének a bizottságtól, amelyeket jelenleg gyakorolhat. Nem is értem, hogy miért kellene elvennünk ezeket a jogokat, mert amikor a bizottsággal együttműködtem ezen a területen, és amikor másokkal is beszéltem, ugye azt láttam, hogy a bizottság igazándiból hatáskör kiterjesztésben gondolkozik. Van egy olyan, illetve nem abban gondolkodik alapvetően, egy további eh, delegációt kér, tehát eh, egy további hatáskör kiterjesztést eh, kér, mégpedig oxid, tehát NOx területen. Ehm, a, a tesztekkel van probléma ugyanis, mert sajnos hibát követtünk el akkor, amikor engedélyeztük a kibocsátásnak a felfotását, illetve az ilyen jellegű szennyezést és kibocsátást. Vannak ugyanis olyan tudományos kutatások, amelyek tényleg drámai következményekről számolnak be, meg tudnám önöknek ezt mutatni, illetve el tudnám küldeni. Ez egy rendkívül technikai kérdés ráadásul, és nem is kellene politizálni ezt Éppen ezért a bizottságnak én ezért adnám meg a további felhatalmazást, és ezért, fogom, ezért nem fogom támogatni azokat a módosítókat, amelyek ezek szembe mennek. Emellett van még módosító a széndiokszid kibocsátási adatok kiterjesztésére, ezt én támogatom. A fogyasztás mérők, illetve sebességváltó indikátorokra vonatkozó javaslat, amely az SND-től érkezett, olyan dolog, amivel együtt tudok élni, hasonlít is az én javaslatomra, annyi a különbség, hogy az üzemanyag fogyasztás mérő eszközöknél változást eh, szeretnék eh, kérni a fogyasztás mérő eszközök azok már most megváltoztathatóak az erre vonatkozó szabályok, míg a sebességváltó indikátorok, jelzők, azok igazándiból inkább az autóbiztonsági területre tartoznak. Vannak olyan módosítók, amelyek rendkívül technikai jellegűek, vagy a tagállami hatásköröket érintik, és ezeket én akkor ki is hagynám. Június 9-én lesz egy árnyék előadói összejövetel, amely következő lehetőséget biztosít számunkra megbeszélni a dolgokat, és aztán azt követően 22. és 29 el jól emlékszem, e, ennyit szeretnék most elmondani ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm a raportőrnek e, a e, megszólalását, és most a szociális demokrata árnyék előadónak, Anderson asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a raportőrnek a megszólalását. Mi támogatunk minden olyan intézkedést, amely a levegő minőségét javítja és a szennyezést csökkenti. Ebben egyetértünk. Nyilvánvalóan komoly kockázatot látunk az emberi egészségre, és nő is a bizonyíték, amely tudományos bizonyítottsága ennek a tételnek. Látjuk azt is, hogy Londonban például, valamint más nagyvárosokban nagyon komoly egészségügyi eh, károk eh, következnek be, akkor, amikor a NOx eh, kibocsátás növekszik például. Az Oxford Street-en Londonban már január másodikán meghaladta az értékeket, az előírt értékeket a, a tényleges érték tehát támogatjuk azt, hogy az új járművek vonatkozásában új szabályok lépjenek életbe, és csökkenjen a szennyezés, jobban összhangba kell hozni az EU jogszabályokat. Én megértem azt, amit ön mond a delegált aktusokkal kapcsolatban, de a mi üzenetünk az inkább az lenne, hogy a szövegezés és a delegált aktusok száma problematikus, tehát Jó lenne tehát ezt átélni önnel, hogy hol lehet a kiterjesztésről elbeszélgetni, és hol lehet adott esetben a delegált aktus visszafogását elérni. Ami az IMCO véleményt illeti, mi azt szeretnénk látni, hogy a tesztelés az a járművek normális használatát tükrözze le, és éppen ezért én eh, üdvözlöm azt is, amit mondott, legalábbis hasznosnak tartom, amit a sebességváltókról mondott, levezetesen eh, azt, hogy azt egy másik jogszabályba lenne érdemes tárgyalni. Az NV jelentéssel kapcsolatban egyébként eh, vannak aggájaink, és együttműködünk a többi bizottságban, a másik bizottságban, másik bizottságokban, tehát a környezetvédelmiben és a közlekedésiben is, hogy a lehető legpozitívabb kimenetelt tudjuk elérni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívül műszaki jellegű jelentés, és ugyanakkor természetesen fontos, szorít, szorítkozzunk a legfontosabb témákra. Köszönöm Anderson asszony, és most pedig az ECR árnyékelőadójának Dalton úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. E, jobb jogalkotási szempontból én egy sor dolgot üdvözölni tudok ebben a rendeleti javaslatban, amely a gyártók terheit e, csökkenteni és e, a rugalmasságát növelni. Például a két típus jóváhagyás egyre csökkentése az jó, illetve egy javaslat, ami a nehéz gépjárművek terhelyjárművekre vonatkozik, az is üdvözlendő, illetve a gázkibocsátással kapcsolatban osztom a NOx-ra vonatkozó aggodalmakat is. Az egyik probléma, amit mi mindenképpen Eh, kezelni szeretnénk, az a delegált és eh, végrehajtási aktusok eh, viszonya az alap jogszabályhoz. A mi nézetünk ezzel kapcsolatban az az, hogy amennyiben a parlament beleszólást akar kapni ezekbe a dolgokba, akkor az alapjogszabályba kell belepakolni mindazt, ami a parlamentnek fontos a delegált és végrehajtási aktusok ra hagyása ezeknek a dolgoknak, az valójában legyengíti a parlament hatáskörét. Tehát én azt egyet, azzal egyetértek, hogy műszaki jellegű dolgokról van szó, de azért ezek politikai kérdések is. Tehát például mit minősítünk olyan gáznak, ami a üvegház kibocsátás szempontjából fontos számunkra, az alapvetően egy politikai döntés is. Ugyanez jellemző a nitrogéndioxid kibocsátásra is. Ezeknek a szintje az inkább együttdöntési eljárásban kell, hogy eldőljön, semmint egy egy delegált aktusban, és összességében is úgy gondolom, hogy ezt az utat kellene járnunk. Én a kapreform tárgyalásában is részt vettem, és a végén vettük csak észre, hogy mi mindent hagytunk a bizottságnak a, a bizottság hatáskörében túl sokat, és késő volt már ezt később észrevételezni. Tehát én azt gondolom, hogy vissza kéne pakolni az általunk felemlegetett dolgoknak egy részét a fő szövegbe. Most pedig a többi frakciónak adom meg a szót. Szóval Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő itt volt. A szavazáskor el kellett mennie, mert az Európa, illetve latin-amerikai közös ülésen kell részt vennie, szeretném az üzenetét tolmácsolni, amely tulajdonképpen megfelel az eddigi vita menetének. Dita üdvözli a felek azon erőfeszítését, hogy a gépjárművek kibocsátását csökkentsük. Ez egy olyan kihívás, amelyet mindannyian elfogad, elfogadunk. Amit azonban az árnyék, jelentéstevő nem tud elfogadni, az a jogi forma. A parlament mindig is ellenezte az ilyen jellegű lépéseket, azt, hogy ez delegált aktusok formájában valósuljon meg. Két trialógus van folyamatban, és nem érti, hogy a, a bizottságunk miért támogatja ezt ebben az esetben, és más folyamatban lévő esetekben pedig ellenzi. Ezért módosítókat nyújtott be, illetve törléseket javasolt. A jogásznyelvészek szerint nem megfelelő a delegált aktusok formája, technikai módosításokra van szükség, és úgy látom, hogy a bizottság nem mindig tudja, hogy pontosan mit szeretne, ezért fontosnak tartom, hogy az új szövegbe bekerüljenek a módosítók, és hogyha ezek valóban benne lesznek majd a szövegben, akkor lehet, hogy a, a szövegre való reakciója az árnyékjelentéstevőnek is más lesz. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kérem még valaki szót. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Let's push the button. Bravo. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A bizottság részéről én is köszönettel tartozom a módosítókért, különösen a jelentéstevőnek az anyag elkészítéséért. Rövid megjegyzéssel élnék a delegált aktusokkal kapcsolatban, hiszen én is osztom a árnyék jelentéstevő véleményét, ezek technikai jellegű kérdések, és a időszerű nagyon is a probléma a Connecting Europe kapcsán gyors fellépésre van szükség a jogalkotók részéről. Amennyiben a bizottság egy javaslatot készít, amelyben benne szerepelnek a határértékek, az nem biztos, hogy a gyors reakciót biztosítaná, másrészt azonban ugye delegált aktusokat kértünk, ez pedig azt jelenti, hogy ezen aktusok esetében az Európai Parlamentnek jelentős beleszólása lesz majd a javaslat végleges formájába. Ezért engem nem aggasztana az, hogy korlátozódik a parlament hatásköre, abban az esetben, hogyha a jelenlegi javaslatot annak jelenlegi formájában elfogadják. E-, elnök, köszönöm szépen, Rózsa, visszaadom a szót a vita lezárására. Igen, egy szóban pusztán több ízben fogunk még találkozni, 9-én, 22-én, 29-én is. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzését, a hozzászólását. Ami a, a delegál aktus kérdését illeti, ez nem azt jelenti valóban, hogy ne lenne ö, befolyásunk. Egészségről és életről van szó, ezért szorít bennünket az idő. ezért is hagytam benne a szövegben a bizottság kérését. Köszönöm az együttműködést az Európai Bizottsággal is, illetve az, a titkársággal, és itt a Szetenen nagyon örülök annak, hogy ismét itt, itt vagy. A tanácsadómnak is köszönettel tartozom, illetve az árnyékjelentéstevőknek is, és a további munka során valóban Figyeljünk oda a kibocsátások témájára, de mindezt az egészség, egészség szemszögéből vizsgáljuk, mert drámaiak a legújabb kutatási eredmények. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Ami az ütemtervet illeti, a kompromisszumos módosítókról június 22-én és 23-án fogunk vitázni, és június 29-én kerül sor a szavazásra. Ezzel le is zárom a vitát a gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás csökkentésének témájában. Most pedig lépjünk tovább. Egy javított egységes piaci rendelet felé vezető úton című kezdeményezés, saját kezdeményezési jelentés a következő témák. Megadom a szót a, a jelentéstevőnek. Annelének. Kedves kollégák, szeretnék egy dokumentumot meg előterjeszteni, egy tervezetet. Az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, akik az első megjegyzéseiket már elküldték a munkadokumentummal kapcsolatban, és megpróbáltam ezeket figyelembe venni, akkor, amikor a tervezetemet létrehoztam. El kell mondjam, hogy több elemet is bevehettem volna a tervezetbe, de hát volt kiterjedésbeli korlátozás, tehát a többi meggondolást majd módosító formájában kell benyújtani. Nagyon fontos az, hogy koherens, jó, átlátható szabályok jöjjenek létre, amelyek a versenyképességet, a munkahelyteremtést, a növekedést szolgálják úgy, hogy az Európai Unió növekedését stimuláljuk, és ne frusztráljuk. Mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, Európát kell stimulálni, nem pedig frusztrálni. A kiinduló pont a szubszidiaritás, nagyon fontos mind a három intézmény szerepe, tehát a parlament, a tanács és a bizottság szerepe, és a nemzeti és regionális parlamentek is szerepet kell, hogy kapjanak. Gondolok itt különösképpen arra, hogy nagyon kevés ide van arra, hogy a bizottság javaslatát megítéljük, főként szubszidiális szempontból, tehát szerintem erre több időt kellene szakítani, és a piros lap eljárással lehetőséget kell adni arra is, hogy esetlegesen elutas, elutasítsák a bizottság javaslatát, hogyha nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Konkrét eszközöket is javasoltam, amelyeket meg kell valósítani ennek érdekében, hogy jobb jogszabályozás jöhessen létre. Nagyon fontosak a hatástanulmányok, e- erről nagyon sokat beszéltünk már. Nagyon fontos számomra az, hogy a hatástanulmányt valóban egy élő dokumentumként szemléljék, nem szabad, hogy ez csak a az eljárás elején maradjon meg, az egész eljárás folyamatán ezt figyelembe kell venni, és bizonyítékokon kell ennek alapulnia, vagyis tudományos javaslatokon. Azt javasolnám, hogy a hatástanulmányok értékelése szempontjából az új úgynevezett scrutiny boardot alkalmazzuk, tehát itt a három intézmény képviselője képviselheti magát, tehát ez vizsgálja meg, illetve független szakértők is vizsgálják meg a hatástanulmányokat. Ezen kívül egy sokkal nyitottabb folyamatra van szükség a konzultációk területén, és be kell vonni a legtöbb lehető érintett felet. Nagyon fontos ezért, hogy mindenki számára hozzáférést biztosítsunk, hogy hallathassa a hangját, és a, lehet ezt elektronikus formában kell megtenni, hogy még alacsonyabb legyen a hozzáférési küszöb. Ami a végrehajtást illetve a már meglévő szabályok esetében a jó végrehajtás a legtöbb tagállamban sajnos nem igazán valósul meg, és a saját országom is az egyik legrosszabb tanuló ebben, ebből a szempontból. Nagyon fontos, hogy a bizottság nyomon kövesse a végrehajtást, és megoldja a problémákat, ahol arra szükség van. Az Európai Bizottságnak többet kell tenni annak érdekében, hogy egy korai figyelmeztetési rendszert hozzon létre, amelyel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a problémákat már időben felfedezhessék. A tagállamok szempontjából hogyha nem hajtják végre a szabályokat, akkor rendszerszerűben kell őket felelősségre vonni, és itt először is koncentrálni kell azokra a jogsértésekre, amelyek a legjelentősebbek gazdasági szempontból. Végezetül a jelentés egy utolsó fontos folyamatról is beszél, ez az értékelése, illetve nyomon követése a szabályoknak meg kell vizsgálni azt, hogy az adott jogszabály tényleg hozzájárul-e az adott cél eléréséhez, és hogy szükséges marad-e az adott jogszabály. Na, nagyon gyakran hallhatjuk azt, hogy a sok, sok szabálynak a kumulatív költsége nagyon magas küszöböt jelent a KKV-k számára, és ez akadályozza a belső piaci jó működését is. Röviden ezek voltak a legfontosabb elemei a jelentésemnek. Várom a módosítóikat, amelyeket majd benyújtanak a jelentés tervezethez. Nem igazán tudom, hogy milyen határideje a módosítóknak, de biztos vagyok abban, hogy a titkárság majd ezt el fogja mondani. Tudják? Tudják, hogy milyen határideje a módosítók benyújtásának? 9-e. Június 9. Köszönöm, mondja az elnök. Valóban június 9-e a módosítók benyújtásának a határideje. Most gyorsan szerepet váltok, és egy kicsit az EPP árnyék jelentéstevője leszek. Én is üdvözlöm ezt a jelentést, valóban sok minden benne van. Igaz az, hogy megosztott a felelősségi körünk a jobb jogalkotás területén, és valóban hozzáadott értéket kell létrehoznunk. Timmermans alelnökkel is beszéltem. Ő azt mondta, hogy, hogy a nagy dolgokban kell utalkatnunk a kicsikben kicsit. Nem arról van szó, hogy csökkentjük a jogokat, nem arról van szó, hogy a demokráciát elnézést, javítja meg hát az elnök, a bürokráciát csökkentenénk, tehát mindenképpen a bürokráciát kell csökkentenünk. Úgy vélem, hogy ami fontos, az az, hogy megvizsgáljuk a saját jogszabályainkat, amely egyeteműen egy kompromisszum, amit alkalmazni kell a valóságban. nagyon nehéz néha ezeket alkalmazni a valós életben, és ahogy ön is mondta, ezt kell szem előtt tartanunk. A Schwab jelentés egy kicsit hiányolom, illetve a refittel kapcsolatos IMCO véleményt, úgy mint referenciát. Nos, bele menve a részletekre. Én kicsit vonakodok a piros laptól, nem hiszem, hogy a parlamentnek egymást kell itt megvót, megvétóznia. Szerintem párbeszédre van szükségünk. A Lisszaboni szerződés megengedi számunkra azt, hogy több hatáskörünk legyen a jogatási folyamatokban. Mindenképpen erősíteni kell ezt, párbeszédet kell folytatni ex ante, főként az irányelvek tekintetében, amelyek majd úgyis a nemzeti parlamentek elé kerülnek, gyakran próbáljuk ezt elérni, de erősíteni kell az együttműködést. Szerintem nem konstruktív az, hogy a nemzeti parlamentek az idejük nagy részét európai jogszabályozással töltik, azáltal, hogy a szubszidiatási tesztet végzik el ahelyett, hogy inkább részt vennének a Lisszaboni szerződés értelmében a munkában. A hatástanulmány nagyon fontos, figyelembe kell venni a digitális forradalmat is, a digitalizációt is, a jogszabályainknak valóban olyannak kell lennie, ami megfelel a jövőnek. Ez a legnagyobb kihívás, hiszen a digitális forradalom gyorsabban halad, mint a politika. állandóan a versenyképességről beszélünk. Egyetetek ez, de lehet, hogy nyelvi kérdés, lehet, hogy meg kell említeni azt, hogy nekünk mindig a, a, a, az állampolgárok, a munkahelyek állnak az előtérbe. Persze fontos a versenyképesség is, ez inkább nyelvi kérdés. Az is nyelvi kérdés, amikor egy élő dokumentumról beszélünk. Egyetértek, amíg nyilvánvalóvá tesszük azt, hogy az élő dokumentum nem hosszas jogalkotási eljárást jelent, ahol túl sok fázis van és lépés van, ami még tovább bonyolítja, akkor nem beszélhetünk jó jogalkotásról, és a, egy jó jogalkotási folyamat az nem hosszas, bonyolult, hanem hatékony. A tízes bekezdés, hogy blokkolni lehessen az ajánlott javaslatot, egy kicsit óvanakodok ettől, mert nem hiszem, hogy csökkentenünk kell, vagy fel kell hígítani az intézmények szerepét az Európai Unióban. Javítani kell a működésünkön, de nem szabad elvenni hatásköröket. Szeretném meg lehetne ezt is vizsgálni. Végrehajtás, nagyon jó. Bele kell foglalni az EU Swipset és is, az EU website nyomon követése. Nagyon fontos nyomon követni azt, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre a belső piaci jogszabályokat. Én nekem nagy kedvencem a Solvit Plus, ez a referencia is jó lehet, hiszen ez a kompetens állampolgárok számára lehetővé teszi azt, hogy megértsék az egységes piaci jogszabályozást. A digitális platformok, mint az egységes piaci digitális platform, az ISA eszközök, ezek segítik a tagállamokat abban, hogy egymással digitálisan kommunikáljanak, és megkönnyítsék, felgyorsítsák a végrehajtást. Az alternatív vitarendezési módszerek, online vitarendezési módszerek, ezek is lehetőséget kínálnak arra, hogy ne kelljen az egész ügyjel a bíróság elé menni. Ez segítheti az állampolgárok, cégek életét. Ami az átültetést illeti, nem hiszem, hogy itt a számokkal van a probléma, hanem ha megnézzük azt, hogy átültetik a jogszabályt, de hogyan hajtják ezt végre? Nos, a végrehajtás mérése sokkal inkább bonyolultabb, az átültetés mérése könnyebb. Tehát nagyon fontos az, hogy az indikátorokat vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehessen a végrehajtást mérni. Ebben a tekintetben az európai szemeszter, és tényleg azon kell lennünk, hogy ezt teljes mértékben kiaknázzuk, a belső piacot is be kell vonni az európai szemeszterben. Nagyon sok kérdésem lenne még, de ezek nem annyira fontosak, amikor azt mondja, hogy a belső piac előnyeit érezni kell, de kinek kell érezni. Beszéltek a korai figyelmeztetési rendszerről, lehet, hogy erről egy kicsit majd beszélhetne a végrehajtás kapcsán a szabálysértési eljárásoknak gyorsnak, hatékonynak kell lennie, és tényleg a bizottságnak ezt használnia kell kettős mérce nélkül. Úgy vélem, hogy a belső eljáráshoz való visszatérés mielőtt még az Európai Bíróság elé mennének, ez lehet, hogy meggyorsíthatná ezt a hosszas, hosszadalmas szabálysértési eljárást ex post, mert túlságosan sokat beszéltem talán. Valóban egy KKV, illetve elkereskedelem tesztre van szükség, ezek hasznosak lehetnek, hogy el lehessen kerülni az úgynevezett gold platinget, illetve a helytelen értelmezést. Ami pedig a kivezetési zárodékot illeti, egyetértek önnel abban, hogy fontos ez az elv, de ez nem lehet absztrakt. Ezt kötni kell a valósághoz, valamihez, ami valóban történik, mert különben fennáll a veszély annak, hogy a, kivonunk egy jogszabályt, és semmi nem fog helyet, helyébe lépni, és egy vákum keletkezik. Várom az önnel folytatott együttműködést. Nagyon fontos ez a jelentés, és rendkívül időszerű is. Főként akkor, amikor az Európai Bizottság és a jobb jogatás, illetve a refittel foglalkozik. Most ismételten elnök szerepben vagyok, és megadom a szót az SND árnyék jelentéstevőjének, Krisztel Sáldemózénak. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentéstervezetért. A mostani jelentéstervezet jobb, mint az eredeti munka dokumentum volt. Egy-két általános megjegyzéssel élnék, illetve konkrétumokat is szeretnék fölvetni. Először is nem gondolom, hogy bárki is vitatná azt, hogy az egységes piacsal kapcsolatos jogszabályokat javítani kellene, de sohasem juthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy a jobb szabályozás az az, hogy nem történik szabályozás. Ilyen jelzést nem szabad adnunk. Ami pedig a szubszidiás elvét illeti, illetve a piros kártyát, Részben egyetértek az ötös cikkel, ki kell tolni a nemzeti hat parlamentek határidejét, nem piros kártya, hanem a sárga kártya esetében, tehát valóban itt a határidő túlságosan szűk. Azonban piros kártyára nincs szükség. A Lisszaboni szerződés szerintem megfelelő keretet ad, nincs szükség ennek megváltoztatására. Pusztán a határidőt kell itt bővíteni. Ami a hetes cikket illeti, valóban az egységes piacsal kapcsolatos jogszabályoknak le kell fedniük a versenyképességet is többek között, de itt ki kell mondani azt is, hogy meg kell védeni a fogyasztókat, illetve a munkavállalókat. Ez egy olyan módosító, amelyhez ragaszkodni fogok, ami a 9-est illeti, valóban szükség van egy úgynevezett élő dokumentumra, de ezt nem szabad azonban kibővíteni. Tehát, hogyha élő dokumentumunk van, akkor minden egyes új javaslat esetében ezt ellenőrizni kell, ez pedig azt jelenti, hogy a jogalkotási folyamatot feleslegesen hosszabbítjuk. Csak bizonyos részeket kell ellenőrizni, ne felejtsük el. Aztán az ellenőrző testület kapcsán hadd mondjam el, hogy valóban az nagyon jó, hogyha a jogszabályunk következményeit nyomon követjük és ellenőrizzük, de szerintem nem szabad, hogy egy, egy nem politikus megállítsa a jogszabályokat, vagy a jogszabály készítést, tehát ezzel, ezzel nem értek egyet. Ami a 11-es pontot illeti, Ami a meghallgatási folyamatot illeti, hogyha ezt nem tudjuk meghosszabbítani, ez rendben van, fontos, hogy ezzel kapcsolatban megkapjuk a, a hozzászólásokat. Amikor függetlenekről beszélünk, akkor nem politikai dokumentumról van szó, hanem a következmények elemzéséről. Egyetértek az érdekelt felek bevetésével, és itt nem csak független szakértőkről beszélek, hanem bárkiről, cégekről, KKV-kről, civil szervezetekről, magánszemélyekről, ahogyan ez szerepelt a munkadokumentumban. A 18-as cikk a gold plating, amikor Európai Uniós jogszabályok születnek, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a tagállamok néha ezt ki akarják egészíteni, ezt nem szabad szerintem megakadályozni, de annyit mondhatunk, hogy ha egy európai irányelvet át kell tenni a nemzeti jogszabályba, és ezt kiegészítik további jogszabályokkal, akkor meg kell nevezni, hogy meddig tart az Európai Uniós jogszabály, és honnan kezdődik a kiegészítés. Tehát itt igazából nem a gold plating esete állna föl, hanem hanem pontosan megneveznénk, hogy ki miért felelős. Azt hiszem, hogy ennyi, ennyi volt a hozzáfűzni való. Az árnyék jelentéstevői ülésen majd mélyrehatóban megvitatjuk ezt a kérdést, bizonyára kiváló megoldások születnek, és így jobb lesz a jogalkotási folyamat az Európai Unióban, anélkül, hogy dereguláció történne, illetve a fogyasztók érdekei sérülnének. Köszönöm szépen, Ula Tólász következik, az ALDE árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőknek is a munkát. Kiváló és konstruktív véleménytervezet született ahogyan elhangzott az első vita során áprilisban, egyetértek a jelentés alapvető felvetésével, nagyon sok fontos elemet tartalmaz véleményem szerint, különösen a hatástanulmányal kapcsolatos, illetve a konzultációs folyamattal és a megvalósítással kapcsolatos cikkekre gondolok. Ezek olyan területek, amelyekre oda kell figyelnünk, hogyha az egységes piaci szabályozás működését javítani kívánjuk. Ezen kívül tetszik az is, hogy a jelentéstevő hangsúlyozza az egységes piac fontosságát a munkahelyteremtés és növekedés elérése terén. Ez kell, hogy legyen az első számú prioritás számunkra. Ez véleményem szerint a versenyképességről is szól, az európai versenyképességről, és nagyon örülök annak, hogy ez is szerepel a tervezetben. Ahogyan elhangzott, véleményem szerint ez egy nagyon jó jelentés, azonban egy-két javaslattal élnék amely egy-két területen esetleg javítaná a szöveget például. Egy, az érdekelt felek fóruma, amely a 14. bekezdésben szerepel, talán ezt egy kicsit pontosítani kellene. Timmermans biztos úr javaslatában szerepel egy hasonló platform, Szerintem jó lenne, hogyha ezt a gondolatot egy kicsit kidolgozná, egy, egy-két szóval kiegészítené, elmondaná, hogy mi a lényege, a célja ennek a fórumnak. Aztán még valami. Az, a megvalósítási dátumok itt a gyakorlati problémák szerepelnek, illetve két éves dátum. Igen, ez, ez nagyon jó a megvalósítási folyamat gördülékenyé tétele érdekében. de ezt is kiegészíteném. Aztán nagyon tetszik az, hogy a, ösztö, odafigyelnek a, odafigyel a jelentés a gold platingre, illetve a szubszidiaritás elvét kiemeli, ez is nagyon üdvözlendő. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló jelentéstervezetet készített, és én is várom a további vitát önnel, illetve a többi kollégával. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ula. Mivel több árnyék jelentéstevő nincs itt, ezért megnyitom a vitát. Take the floor. Nem tudom, kére valaki szót. Okay, then uh, Anneli, if you want to wrap up. Anneli, lezárnád a vitát? Igen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a megjegyzésekért, a hozzászólásokért. Június 9-e a módosítók beadásának határideje, és rögtön kitűzük majd az árnyékjelentéstevői ülés dátumát, ahol aztán véglegesíthetjük majd a jelentést. Köszönöm. And now uh, the timetable. Köszönöm. Menetrend. Június 29-ig kell a módosítókat elemeznünk, majd július 15-ig kompromisszumos módosítókat létrehozni, és július 16-án szavazunk az imkóban. Köszönöm most akkor a földrajzi jelölések és e, ilyen jellegű védelem kiterjesztése az Európai Unióban a nem mezőgazdasági jellegű termékekre. A Júri, a vezetőbizottság, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és Nikola Danti e, Nikola Danti a mi véleményünk szerzője, ugyanakkor a eh, raportőr az a mi bizottságunknak is tagja, de először Nikola Dantinak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának a benyújtott módosítókat. Azt gondolom, hogy ezeknek egy részét eh, el fogjuk tudni fogadni, mert tényleg javítják az én véleményemet. Ezekkel a módosítókkal egy olyan jelentés születhet, a Juriban, amely ténylegesen felállít egy olyan rendszert földrajzi jelölések vonatkozásában, amely kiterjeszthető és alkalmazható a nem agrár jellegű termékekre is. A módosítók alapján az elkövetkezendő napokban Próbálok majd kompromisszumos módosítókat javasolni, amelyek remélhetőleg a, az összes módosítónak a lényegi elemét tartalmazzák majd. Most eh, itt csak néhány dologra térnék eh, ki, eh, tényleg csak azért, hogy a helyzetet sikerüljön egy kicsit jobban látni. A 18-as módosítóról külön elbeszélgetnék a, az EPP árnyék előadójával, illetve De Jong úr GUES módosítóját is átbeszélném, ugyanis ők azt mondják, hogy önkéntes rendszerről van szó, és én erre azt mondom, hogy ez egy önkéntes rendszer valóban, semmilyen módon nem fogja ráerőltetni a földrajzi jelölést megjelölést valamilyen gyártóra, anélkül, hogy az kérné. És valójában így működik az agrártermékek esetében is a földrajzi megjelölés rendszere, azt a gyártó kérelmezi, vagy pedig valamilyen helyi szervezet. essere ma deve essere volontaria. És aztán ez nyilván egy utalás a helyi területre, illetve a gyártás kontextusára. Nyilván az, hogy valaki a saját termékére megkéri ezt a megjelölést, az nem kényszerít senkit arra, hogy ők is hasonlóképpen járjanak el. Én úgy gondolom, hogy a szabályok, a betartandó szabályok azok elég egyértelműek. Nem egy olyan rendszerről van szó, ami kötelező lenne igazándiból, ez egy lehetőséget jelent a gyártók számára, hogy a terméküket egy földrajzi megjelöléssel feldobják egy kicsit. Tehát ez egy tisztázó jellegű megjegyzés volt. A módosítók nagy részével egyetértek és örülök is nekik. Azt gondolom, hogy összességében hozzájárulnak a jelentés javításához. Dalton úr nem látja ennek a rendszernek a pozitív hatását, nyilvánvalóan. Én pedig úgy gondolom, hogy ez egy olyan rendszer, ami működi, ami segíteni fogja a termelői folyamatokat Európában. Vannak erre de ez a meggyőződésem éppen ezért ezt a módosítót nem is tudom befogadni, tehát Dalton úr módosítóját. Dalton úr egy másik módosítója további elemzéseket szeretne kérni, illetve azt, hogy költség-haszon elemzést is végezzünk. Én szeretném tudatni itt a kollégákkal, hogy ez a javaslat ez valójában már egy hosszú eh, nyilvános konzultáció és elemzés eredménye. A 27 tagállamból érkezett 136 eh, érdemi megjegyzés, 29 eh, érkezett valójában az Egyesült Királyságból, 28 Franciaországból, 27 Olaszországból. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen nyilvános érdeklődés, vagy nyilvánvaló érdeklődés Nagy-Britanniából éppen, hogy azt mutatja, hogy az emberek pozitívnak tartják ezt a javaslatot. És reméljük, hogy lesz belőle majd egy jogalkotási anyag. Most annyit lehet elmondani a konzultáció nyomán, hogy ez a javaslat, ez a gondolat sokaknak tetszik. Trebeziszi úr módosítója, Trebezius, Trebezius képviselő asszony módosítója korlátozni akarná a rendszert, miközben mi azt szeretnénk, hogy a további garanciákat tudjunk nyújtani a gyártóknak. Éppen ezért én ezt a módosítót nem támogatom. Ami a többi módosítót illeti, azokat tényleg megpróbálom bedolgozni a kompromisszumos módosítókba. Az árnyék előadókat eh, felkértem arra, hogy 16-án találkozzunk és vizsgáljuk meg a kompromisszumos módosítókat. Nézzük meg, hogy a frakciók meg tudnak-e állapodni. Június 20-ra pedig már egy olyan véleményt viszünk, amely aztán átadható Virgininek, aki a Júri Bizottságban viszi ezt a témát. Köszönöm, Nikola. Prosipil EPP eh, e árnyékelőadó kap most szót. Köszönöm, kedves kollégák! Szeretnék néhány megjegyzést tenni, szerintem a raportőr munkája nagyon jó, és nem csak udvariasságból mondom ezt. LPP e és árnyék előadóként eh, nem kell nekem mindenben egyetértenem vele. És nem gondolom azt, hogy eh, különleges jogi megoldásokban kell gondolkoznunk, egész egyszerűen meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik az agrártermékek vonatkozásában ez a földrajzi megjelölési rendszer, és alapvetően analóg módon ezt alkalmazni a nem mezőgazdasági jellegű termékekkel, és azt gondolom, hogy ez az a csapás irány, amit követnünk kell. Én egy módosítót nyújtottam be az önkéntességre vonatkozóan. Szerintem is nyilvánvaló volt, de világosra kell tenni, hogy a gyártónak önkéntes döntése az, hogy nemzeti szinten regisztráltatja-e magát, és kére, vagy jelezni akar-e földrajzi eredetet, származást, és aztán a nemzeti döntést majd európai szinten is ugye regisztrálják. Én az európai regiszter kibővítése pártján állok, tehát az agrárregisztert kellene kiterjeszteni oly módon, hogy a nem agrár termékek is abban a regiszterben, abban a nyilvántartásban legyenek nyilvántartva. És én támogatom a raportőrnek a megközelítését. Az alapgondolat az, hogy az agrár eredet megjelöléseket, földrajzi megnevezéseket kiterjesszük nem, nem agrár jellegű termékekre, és nincsen szükség igazándiból új jogi konstrukcióra. Köszönöm a raportőrnek az együttműködést. A legtöbb dologban egyet értünk, és reméljük, hogy a bizottság is ennek megfelelően tesz majd javaslatot. Rosfor úr következik az ALDE Group nevében. Köszönöm, elnök asszony, és először is Nikolának megköszönöm, és gratulálok a munkájához, mert nagyon jó szöveget készített, egy olyan szöveget, amely pragmatikusan és konkrétan közelíti meg ezt a témát, ugyanakkor nyilvánvalóan ambiciózus és önkéntes kell, hogy legyen ez a megközelítés, illetve ennek a rendszernek a működése, ezért én néhány módosítót be is nyújtottam. Nikola valószínűleg ezeket be fogja tudni építeni a saját anyagában. Gyors megjegyzésem lenne néhány. Igen, a jelenlegi európai keret az töredezett, de ugyanakkor elégtelen is. Tehát egyszerre kell pragmatikusnak lennünk, és odahatni hogy a földrajzi megjelölések egységesek legyenek, tehát mindenki számára olvashatók és felismerhetők, és ebben az értelemben az Európai Unió különböző régiói ne térjenek el egymástól. Tehát ez egy olyan megközelítés, és ráadásul ez egy olyan megközelítés és olyan projekt kell, hogy legyen, ami a ami a, a, a minőséget favorizálja, mert jelenleg a világpiac a minőségi termékeket eh, keresi, eh, tehát eh, úgy kell eljárnunk, hogy a földrajzi elnevezés az egyben egy minőségi védjegy is legyen. Tehát ezt a minőségi kártyát én kiátszanám, és reméljük, hogy ezzel fel lehet lépni például a relokalizáció ellen is. A másik dolog, amit amit, amit nem szabad protekcionista megközelítésnek látni, és nem szabad úgy értelmezni, mint hogy ez csak az európaiakat célozza meg, akik ugye fogyasztják egymás termékeit, hanem valójában ez a megjelölés, ez meg kell, hogy célozza a harmadik országokat is, és lehetővé kell, hogy tegye a, a termelők számára, hogy ezeket, ezekben megbízzanak, ezekre támaszkodhassanak, tehát az exportra is alkalmazható legyen ez a, ez a, ez a földrajzi megjelölés, meg, megjelölés. Remélem, hogy a KKV-k is komoly hasznot húznak majd ebből a rendelkezésből, akkor, amikor a bizottság ténylegesen majd benyújtja a javaslatát. Alapvetően ugye legtöbb dologban mi a KKV-k érdekeit próbáljuk képviselni. Ez egy olyan dolog kell, hogy legyen egyébként, ami a formalitásokat nélkülözi. Egyszerű, harmonizált és nem bürokratikus módon kell, hogy elérhető legyen egy ilyen megjelölés. És eh, ahogy néhány perce is elhangzott, eh, a eh, termelői szervezetek, illetve egyesületek, eh, az önkormányzatok kérhetik azt, hogy kapjanak egy ilyen védett földrajzi megjelölést, tehát ez egy olyan dolog kell, hogy legyen, amit több oldalról is lehet kérni. Mindig is szükségünk van, amikor ilyen dolgokról beszélünk, mindig szükséges az, hogy a, a fogyasztókat is tájékoztassuk, szükséges az, hogy ismerje a fogyasztó azt, hogy mit is jelent a földrajzi megjelölés. Tudni kell, hogy most még van zavar a fogyasztók fejében a védjegyek, illetve a márkajegyek, márkajelzések és a földrajzi megjelölések között. Tehát van különbség a között, hogy valamilyen terméket ténylegesen Olaszországban gyártanak el, vagy csak olasz alapanyagokból készül. Fontos tudni azt, hogy a földrajzi elnevezésnek kereskedelmi értéke van, de önmagában nem egy márka. Tehát én köszönöm Nikola Dantinak a munkáját, és állok rendelkezésére a kompromisszumos módosítók elkészítésekor is köszönöm. Robert Rosfornak és Virginie Roziernek adom meg azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, először is jelentéstevőként köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a kiváló minőségű munkáját, illetve a kiváló együttműködésért, ami jellemezte végig a közös munkánkat az anyag során. Illetve köszönettel tartozunk, tartozom a kollégák nagy többségének is, akik a bizottság részéről támogatták ezt a kezdeményezést. Azt javaslom, azt gondolom, hogy nagy mértékben osztjuk azt a véleményt, hogy a tudás, illetve a helyi termékek követhetőek kell, hogy legyenek láthatóak, és meg kell őket védeni, hiszen ezek a térség, illetve a vállalatok gazdagodásához, fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. Köszönöm szépen azt, hogy önkéntes alapú ez a fellépés, amely egyértelműen a KKV-knak hoz kezdeményező, eh, kedvező helyzet, helyzetet. Ugyanígy eh, a földrajzi megnevezésekkel kapcsolatos megjegyzéseket is üdvözöljük, és ahogyan Robert Osfors is elmondta, fontos, hogy a minőségre odafigyeljünk, illetve a származási helyre, hiszen csak így lehet az export piacot, eh, export piacon érvényesülni. és ez már érvényesült a nem mezőgazdasági termékek esetében. Aztán szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a bizottság kiváló munkát végzett, nagyon következetesen járt el. 2013-ban létrehoztak bizonyos javaslatokat, illetve konkrét és nagyon is értékes információkat adtak és így sikerült lezárni az ezzel kapcsolatos munkát, amely nagy előnyt hozhat a különböző vállalkozások és cégek számára, illetve és szeretném megköszönni a francia delegációnak is a munkáját, hiszen a kormány létrehozta a földrajzi oltalommal kapcsolatos legutóbbi szöveget, és ebben nagy szerepe volt a képviselőknek. Nagyon fontos azonban, hogy Európai Uniós szinten és megoldást találjunk, egyszerűsítsük a helyzetet, illetve az oltalmat biztosítsuk a, a különböző régiók, illetve területek számára. De az egyszerűsítés és fontos a vállalkozások, különösen a KKV-k szempontjából, és itt is támaszkodhatunk a mezőgazdasági, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos oltalomra, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a közös munkáért, illetve Nikolának a kiváló együttműködésért és a jelentésért. Elnök, köszönöm szépen, Valeri, és most pedig megadom a szót. Virzsini, köszönöm szépen, és megadom a szót a bizottságnak, nem tudom, hogy kérnek el szót, vagy sem. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, igen. Mi vagyunk az a csapat, aki ezt a témát figyelemmel követi a bizottság részéről. Nem szeretnék hosszasan szólni, köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólásokat, különösen a jelentéstevőnek ezért a nagyon fontos munkáért. Azt hiszem, hogy a jelentés legfontosabb elemeit már elmondták a többiek, egy önkéntes eszközről van szó, egy olyan eszközről, amelyet kiaknázhatnak azok, akik szeretnék, minőségről szól, fogyasztókról szól, az ő tájékoztatásukról, és fontos, hogy a KKV-k és a kisebb cégek ebből előnyre tegyenek szert. Várjuk tehát a vita végleges formáját, a végleges anyagot. Szerintünk nagyon fontos lesz ez majd a bizottság ezen anyaggal kapcsolatos további munkájához. Egy pár nappal ezelőtt a nyilvános konzultáció összegzését közéltettük, ez is hozzáférhető mindenki számára, aki információt szeretne még gyűjteni ebben a témában. Most, hogy lezáródott a francia folyamat, természetesen ez is egy olyan elem, amelyet nyomon követtünk, itt lesz egy, illetve van egy gyakorlati tapasztalat nemzeti szinten, amelyet követünk, figyelünk, és ennek kapcsán kialakítjuk majd a következő lépéseket. Rendelkezésre állunk, amennyiben szükség van a további segítségre. Elnök, köszönöm szépen, úgy látom, hogy az árnyék jelentéstevő a zöldek részéről, Soltész úr megérkezett, nagyon gyorsan és hatékonyan dolgoztunk ma reggel, most meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, rövid leszek. Természetesen Először is a jelentés készítőnek szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért. A szakbizottságunk nem csak a belső piaccal foglalkozik, hanem a fogyasztók érdekeivel is, és ezért természetesen ki kell emelni azt, hogy a földrajzi megjelölések az átláthatóság szempontjából is fontosak, de segítenek a fogyasztóknak abban, hogy kiválasztassák a megfelelő termékeket, és jobban is tájékoztatják őket. A zöldeknek két módosító indítványuk van. Szeretnénk kiemelni azt, hogy a földrajzi megjelölések vezethetőséget nem jelentenek, de ezt megkönnyítik. A jobb visszavezethetőség érdekében további intézkedésekre van szükség, és ezért természetesen a termékek biztonságáról szóló jogszabályokat is javítani kell. Ezt összefüggésben kell látni a fogyasztók védelmével és érdekeivel. Ezt a T-tip kapcsán is figyelembe kell venni. Hogyha Európa előírásokat hoz létre a földrajzi eredet szempontjából, akkor természetesen ennek a TTIP esetében is szerepet kell játszania, és a partnerországnak ezt át kell venniük. Köszönöm szépen, Soltesz úr, most pedig, hogyha lezárná a vitát Nikola Danti, mint jelentéskészítő. Igen, köszönöm szépen Igazából csak köszönetet szeretnék mondani a vitáért. Remélem, hogy a következő napokban sikerül majd kompromisszumos módosításokat kidolgoznunk, amelyek figyelembe veszik az önök javaslatait. Egy európai rendszerre van szükség, nem pedig nemzeti rendszerekre, egyszerű rendszerre van szükség, hiszen sok termelőnek meg kell adni lehetőséget arra, hogy egy megnevezést kérhessenek, úgy, mint a mezőgazdasági termékek esetében. Például, ha elmegyünk a boltba, és nem ismerjük a terméket, de ott van a boron az európai jelz, és akkor tudjuk, hogy ó, ez jó bor lesz. És uh, úgy gondolom, hogy a nem mezőgazdasági termékek esetében is ugyanerre van szükség. Meg kell próbálnunk egy olyan jelentést létrehozni, amely igazi ösztönzést adhat az Európai Bizottság számára, Persze így remélhetőleg sikerül majd gyorsan eredményt elérni. Mielőtt még lezárnám az ülést, szeretném üdvözölni a német egy csoportot, amely Holbein német képviselő meghívására érkezett. Lezárom a mai ülésünket, mert nincs több napirendi pontunk. Evelyn kíván még szólni azonban. Igen, igen, lenne az egyéb pontok alatt egy pontom, mégpedig tegnap nagyon szép eseményre került sor itt az Európai Parlamentben. Tíz éve az európai, tíz éves fennállását ünnepeltük az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezeteknek. Nagyon jó volt ez a találkozó, a fogyasztóvédelmi központok képviselőivel találkoztunk, és megállapíthattuk azt, hogy van egy olyan probléma, amit az európai parlamenti képviselők nem ismernek, és lehet, hogy a következő ülések egyikén el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy az európai képviselők ismerjék ezt a nagyon jó, hasznos eszközt, és hogyha hozzájuk érkeznek be állampolgári panaszok, akkor ezeket át adhatják ezeknek a központoknak. Úgy gondolom, hogy eh, ha már a fogyasztóvédelemmel foglalkozunk itt, akkor erről mindenképpen tudnunk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Evelyn. Majd a koordinátorok ülésén erről beszélünk. A következő ülésünk június 22-23. Köszönöm és szép hétvégét!